vonatkozó kéréseiket a jegyzőkönyv tartalmazza. Következő ülésünk holnap március 10-én 9 órától 17 óráig tart majd, amelynek a napi rendjét a parlament honlapján bárki elolvashatja. Az ülés ezennel berekeztem.